Proszę Państwa, 11 za. Hölgyeim és uraim, 11-en támogatták a javaslatot, 30-an ellenezték, 3-an tartózkodtak. Magamat is beleértve. Én tartózkodtam a szavazástól. Tehát akkor feltételezem, hogy ezzel arra az jutottunk, hogy szavazunk ma, azaz további munkát már nem végzünk ezen a dosszén, ha bár ezzel kapcsolatban is elhangzottak óhajok. Akkor kezdjük a szavazás. 351-es módosító mellett kiszavaz. Ellene? Elutasítva. 46-os módosító mellette? Ellene. Elfogadva. 491-es mellette? ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 491-esről. Nem emelték fel a kezüket. Én tudom, mi lesz az eredmény, elutasítjuk, most lezárom a szavazást, és meglátjuk. Köszönöm. Elutasítva egy szavazatnyi többséggel. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Tehát elektronikusan szavazunk az egyes kompromisszumról. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az egyes kompromisszumot. Következik a 48-as módosító. Mellette. Köszönöm. Elfogadva. MV módosítója, 29 as mellette, ellene, elutasítva. 50-es módosító mellette. Köszönöm. Elfogadva. es 508-as, 509-es, ezek okafogyottá vált, váltak. Aztán 501 51-es, 510, 511, kiszavaz ezek mellett, ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, tehát lezárom a szavazást. Elfogadva. 512-es mellette Elnézést. 5.15-ösre szavazunk. Mellette? Ellene? Elektronikusan ellenőrözzük az 5.15-öst. Lezárom a szavazást. elutasítva három szavazatnyi többséggel. 52-es módosító mellette. Köszönöm elfogadva. MV. 30-as módosító mellette, elfogadva. 53-as mellette. Köszönöm elfogadva. 54-es. Mellette, köszönöm elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, illetve elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az 531-asról nem szavazunk. Az 57-esről szavazunk az előadó módosítója mellette. Köszönöm, elfogadva. MV34 mellette. Köszönöm, elfogadva. Nem, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az MV módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik az 58-as mellette. Köszönöm, elfogadva. 59 as mellette. Köszönöm, elfogadva. 537-es mellette. Köszönöm, elfogadva. 538 mellette köszönöm elfogadva. 5.39 mellette elfogadva. 5.41 ezt ellenőrizzük. Nem, az előzőt 5.39-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Itt egy kis változás történt az Isten. Most következik az 541-es mellette. Köszönöm. Ellene szavaz. Elnézést, de az 541-es is ellenőriznünk kell elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tudom, mi lesz az eredmény, de hát nem emelik fel a kezüket. Most lezárom a szavazást, elfogadva. Öt 46-os. Mellette. Ellene. Elutasítva. 544, 545-ös mellette te mellettük, köszönöm elfogadva. 62-es, mellette, köszönöm elfogadva. Elnézést. Következik a 63-as mellette. Köszönöm elfogadva. 64-es mellette. Elfogadva. 66-os. Mellette. Köszönöm, elfogadva. 68-as. De előtte ellenőrözzük a 66-ost. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadva. Most szavazunk a 68-asról mellette. Köszönöm, elfogadva. 69 mellette. Elfogadva. 554-es mellett kiszavaz ellene, elutasítva. 71-es mellette, köszönöm, elfogadva. 72-es mellette, köszönöm, elfogadva. 73-as mellette. Köszönöm, elfogadva. 547-es mellette. Elnézést, mondja az elnök, a 74-esről szavazunk mellette. Köszönöm, elfogadva. 548-as mellette. Ellene elutasítva. De ezt ellenőrizzük. 548-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom, tehát megerősítették az eredményt elutasítva. 549 mellette ellene elutasítva. 75-ös mellette, ellene, elfogadva. NV 38 mellette, elfogadva. 76-os mellette, elfogadva. 550-es mellette, ellene, elutasítva. 77-es, amely azonos az MV39-essel, mellette elfogadva. 79-es mellette köszönöm, elfogadva. 557-es, 558-as, 559 mellettük. Köszönöm, elfogadva. 560-as mellette Oké. Okay. Akkor az 5.32-re szavazunk mellette. Az elnök korrigálja magát. Az 560-ról szavazunk mellette. Ellene. Elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan az 56 os Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kérném a frakcióm képviselőt, hogy emeljék fel a kezüket. Nyolcvan egyes mellette Elfogadva. Öt ötven egy, kettes, mellette eleme elutasítva. 82-es, mellette elfogadva. 83-as mellette elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. MV 50-es következik. Mellette, ellene, elutasítva. 581-es, mellette, ellene, elutasítva. 582-es mellette ellene elutasítva. 583-as mellette ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 584-es mellette ellene elutasítva. 586-os mellette ellene elutasítva. 90-es mellette elfogadva. 587 mellette ellene elutasítva. 588-as mellette ellene elfogadva. 589, de előbb az 588-at elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 589-ről szavazunk mellette, ellene, elutasítva. 91-es mellette, ellene, elutasítva. 590-es, és az MV51-es mellette, ellene, elutasítva. MV52-es mellette ellene elutasítva. 591-es mellette ellene elutasítva. 592 mellette ellene elutasítva. 593 mellette ellene elutasítva. 594 és 595-ös mellette ellene elutasítva. 596 mellette ellene elfogadva. 93-as mellette ellene elfogadva köszönöm. 94-es mellette. Köszönöm elfogadva. 95-ös mellette. Elfogadva. 96 mellette. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Százas módosítóra szavazunk mellette. Elfogadva. ös következik mellette. Ellene elutasítva. Száz egyes mellette elfogadva. 102 és 606-os mellette ellene elutasítva. as mellette elfogadva. 607-es mellette ellene elutasítva. 608-as mellette elfogadva. Ötös kompromisszum. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Przyjęty. Przechodzimy do poprawki. Elfogadtuk. 618-as módosító mellette. El, elfogadtuk. 619 mellette elfogadtuk. 620 mellette elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Dziękuję, zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Przyjęty. Elfogadtuk. Következő módosító, amiről szavazunk. 65, sorry, 65. A 600, a 65-ös mellette el, el, elvetettük. Következik 35-ös. El, elutasítottuk, 67-es mellette ellene, Ezt ennek kell néznünk, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Odrzucona jednym głosem. Ezt egy szavazat különbséggel elutasítottuk. Az ötös kompromisszumos módosító következik. Przechodzimy do poprawki. Köszönöm. Akkor a 110-esről kellene még szavaznunk mellette. Elfogadtuk. Za. 632 mellette, ellene, elutasítva. Megyünk tovább. A hetes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Kompromisz jest... Lezárom a szavazást. Ezt megszavaztuk. 114 következik mellette. Elfogadtuk. 115-ös és amelyek ezzel egy, azonosak mellette e, elfogadtuk. A nem szavazunk egy jó néhány módosítóról, mert a kompromisszum mert 663 mellette ellene ezt elutasítottuk. 116 mellette ellene Elfogadtuk. Géppel ellenőrizzük. A szélem goszolványa. Zamykam goszolványa. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Przyjęta, tak jak mówiłem. Poprawka 6. Nos, akkor a 665-ös következik mellette, ellene elutasítottuk. 666 mellette, ellene, elutasítva. Nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Głosowanie. Leszárom a szavazást. Odrzucona poprawka 667 i 66. Akkor ezt ellenőriztük a 668 és 677 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös, bocsánat, az NV 59-es következik, mellette ellene elutasítva. 669 eh, eh, mellette ellene elutasítva. 670 mellette ellene elutasítva. 117 mellette ellen e, elfogadtuk. 1-7. A nie była głosowana 6-7-1. Poprawka 6. 671 mellette. Ellene. Elutasítva. négy. mellette, ellene, elutasítva. 675 mellette, ellene, elutasítva. 118 mellette elfogadtuk. 676 mellette ellene elutasítva. 119 za. 119 mellette ellene elutasítva. 677 mellette Ekkor eh, kértek egy eh, gépi ellenőrzést a 119 re megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Eh, lezárom. Elutasítva. Popravka. 677 mellette elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást.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 Mégis. Tehát akkor a 688-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 691-es következik. Mellette. Ellene. Elutasítva. 121 mellette elfogadtuk. 122 raportőrtől mellette, elfogadtuk. 123 mellette, elfogadtuk. 124 mellette, elfogadtuk. MV60 mellette, ellene, elutasítva. 125 mellette, és elfogadtuk. NV 61 mellette e, e, ellene elutasítottuk. 69-es e, mellette ellene elutasítva. 126 mellette elfogadtuk. 696 mellette ellene elutasítva. 697 mellette, ellene, elutasítva. 698 mellette, elfogadtuk. 127 mellette, elfogadtuk. 128 mellette, elfogadtuk. 700 mellette, ellene, elutasítva. 129 és 701-es ugyanaz mellette, elfogadtuk. 130 mellette, elfogadtuk. 702 mellette, elfogadtuk. 132 mellette, elfogadtuk. 133 mellette elfogadtuk. 134 mellette elfogadtuk. 135 mellette elfogadtuk. 705 mellette elfogadtuk. 706 mellette ellene elutasítva. 707 mellette ellene, elutasítva. 708 mellette ellene elutasítva. Envi mellette ellene elutasítva. 709 mellette elfogadtuk. 710 mellette ellene elfogadtuk. 137 mellette elfogadtuk. 137 mellette elfogadtuk. 138 mellette elfogadtuk. 139 mellette elfogadtuk. 140 mellette. Elfogadtuk. 141 mellette. Elfogadtuk. 142 mellette. Elfogadtuk. 143 mellette. Elfogadtuk. 144 mellette. Elfogadtuk. 145 mellette elfogadtuk. 146 mellette, elfogadtuk. 147 mellette, elfogadtuk. 716, bocsánat, 148, mert a 716-osra nem kell szavazni. 148 mellette elfogadtuk. Tehát 161-eshez kell mennünk mellette. Elfogadtuk. 722 mellette. Ellenen. Elutasítva. 723 mellette. ellenem elutasítva. 162-es mellette el, elfogadtuk. 725 mellette ellene leszavaztuk, de nézzük meg. 725 ellenőrző szavazás, megnyitom. Lezárom.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 Odrzucona jednym. Ezt elutasítottuk egy szavazat különbséggel. Tarabella úr. 163 raportőrtől mellette, ellene elfogadtuk. 726 mellette,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 Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Przyjęty. Przechodzimy do poprawki 60. Elfogadtuk. 65. Mellette. Ellene. Elutasítva. 638 mellette, ellene, elutasítottuk, MV66 mellette, ellene, elutasítva. 165 raportőrtől mellette, elfogadtuk. 737. Ahir. Kto jest Mellette. Ellene. Elutasítva. 739 mellette, ellene, elutasítva, 740 mellette, ellene, elutasítva, 741 mellette, ellene, elutasítva, 742 mellette, el, elfogadtuk, 744 és 745 mellette, ellene, elutasítva, 745 Bocsánat, 166-os következik. 166. Elfogadtuk. Ö, 751 és a többi, melyik ugyanaz mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, 751. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazat különbséggel, ezért akartam ellenőrizni. Egnyú. My... Egnyú úr, tessék. Very thick farming fingers weren't able to get to the button of... Sajnálatos módon a e, vastag e, e gazdálkodó ujjaimmal nem tudtam időbe oda nyúlni a konzolhoz, ezért szeretnék új szavazást kérni. Yes poi crede. Przychylam się do wniosku, powtarzamy głosowanie poprawki 751. Rendben van. Akkor a 651-esről ismét szavazunk, nekem is vastag ujjaim vannak. Hát amikor fiatal voltam, akkor persze még nem. Tehát akkor megnyitom a szavazást, és le is zárom a szavazást. Igen, de hát ez nem volt fordítás, tehát 6 50 a 7 55 ösről szavazunk. 753 osról tehát 167-es mellette, ellenem, 756-os mellette, ellene, tartózkodással utasítva. 168-as jelentéstevői, elfogadva. 750 757 mellette ellene, tehát a 757-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 169 mellettem ellenem, ezt elfogadtuk. 758 mellette ellenem, elutasítva. 759 mellettem, ellenem, elfogadtuk. Envi 68-as mellette ellene, elutasítva. 170 mellette, elfogadtuk. 760 mellette, ellene, elutasítva. 761 mellettem, ellenem, elutasítva. 762-es mellettem, ellenem, elutasítva. 171-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 763-as mellette, ellene, elutasítva. 764-es mellette, ellene elutasítva. 765-ös mellette ellenem elutasítva. 172-es mellette ellene elfogadtuk. 173-as mellette ellene elutasítva. 767 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellette ellene elfogadtuk. 175-ös mellettem, ellene, elutasítva. Na hát nézzük ezt meg, ellenőrizzük tehát le a előadó már hozzá van szokva, hogy a saját módosítóit elfogadják, de hát ez itt nem volt egyértelmű. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk, előadó úr. Gratulálunk. Mondtam, mondtam, elfogadtuk. Hát ezt mondtam előre már. 768 mellette, ellenem. Elutasítva. 176 mellettem. Elfogadtuk. 700. Nem. A tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 8 24 es lapozanak lapozzanak 824 mellettem. 814-es mellette ellene elutasítva akkor a 814-esről ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a 814-ről szavazást, lezárom a szavazást. Odrzucona. Poprawka 813. Elutasítottuk. 813 mellettem. Elfogadtuk. 815 mellettem. Ellenem elfogadtuk. 179 mellettem, elfogadtuk, köszönjük. 180-as mellettem, elfogadtuk. 816 mellettem, ellene, elutasítva. 181 mellettem, elfogadtuk. 182-es mellettem, Elfogadtuk. 8.17 és a többi mellette ellene elutasítva. 821 es mellette ellene elutasítva. 8.20 mellette ellene elutasítva. MV73 mellette elutasítva. 183-as mellette elfogadtuk. 822-es mellette, ellenem, elutasítva. 184-es kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 825 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette, ellene. Megnyitom a 185-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 826 mellette elfogadtuk. 188 mellette, 828 mellette ellene elutasítva. Envin nem, bocsánat, mondja az elnök. A 829-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. Envi. Hmm. A 829-esről elektronikus ellenőrzést kértek, ezért megnyitom a 829-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadtuk. Envi, ki van mellette? Elfogadtuk. Envi a következő 75-ös mellette, ellene, ellenőrizzük ezt le, az Envi 75-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, egy szavazat különbséggel 193-as mellette, ellene elfogadtuk. 823 mellette, ellene, 830, 831 mellette, ellene, elutasítva. 832-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 833-as mellettem, elfogadtuk. 834-es mellettem, elfogadtuk. 194 mellette, elfogadtuk. 835-ös mellette, ellene, elutasítva. 836-os mellette, ellene, elutasítva. 837-es mellette, ellene, elutasítva. 838 mellettem, ellene elutasítva. 839 mellette, ellene elutasítva. 840 mellettem, ellene. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom az elektronikus szavazást a 840-esről. Lezárom a szavazást. elutasítva. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 879-esről, tehát egy fél oldalt megyünk előre, 879, elfogadtuk. 8-8 van mellettem, ellenem. Elfogadtuk. 8 881. Rendben van, a 8-80-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most jobb lett a lengyel kabin. 881. Ki támogatja a 881-et? Elfogadtuk. 205. Ki támogatja? Elfogadtuk. 882. es Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. 883-as mellette ellene elutasítva. 884-es támogatja? ki ellenzi, elfogadtuk. 206-os, nem, ellenőrizik le a 884-est, megnyitom a szavazást. 884-esről megnyitom a szavazást. elfogadtuk. Kétszázhatos. Ki támogatja a 206-ost? Ki ellenzi azt? Elfogadtuk. 207-es. Ki támogatja a 207-est? Elfogadtuk, köszönöm. 351. Bocsánat, mondja az elnök 886 mellette. Köszönöm. 208 mellette, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. A 208-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 887-es mellettem, ellene, elutasítva. Nyolc kilencven mellette ellene elutasítva. Nyolc kilencvenegy mellette ellene elutasítva. 892-es mellette elfogadtuk. 894 mellette köszönöm, elfogadtuk. 210-es mellette elfogadtuk. 211 mellette elfogadtuk. 2.12-es mellette elfogadtuk. Kettő tizenhármas mellette elfogadtuk. MV 82-es mellette elfogadtuk. 214-es mellette elfogadtuk. Bocsánat, nem fogadtuk el, hanem elutasítottuk. 30-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást a 30-as kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Kettő tizenhat mellette elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Van egy szóbeli módosító, Egnyi úr szóbeli módosítója. Köszönöm. Egy kis adalék, de fontos szerintem ebben a kompromisszumban, ami ami úgy hangzana, hogy ezek a specifikus feltételek azok a rendelet alkalmazhatásának dátumától lesznek érvényesek a unió legkülsőbb régióira. Nie widzę sprzeciwu, w takim razie przechodzimy. Nem látom, hogy bárki ellenezni ezt a szóbeli módosítót, tehát akkor a kompromisszumról szavazunk a szóbeli módosítóval egyetemben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadtuk. 905-ös A 9.15-ösről szavazunk, elfogadtuk. Envi 83-as mellettem, elfogadtuk. Envi 84-es mellette, ellene elutasítottuk. 918 és 819-es azonos mellette, ellene, elfogadtuk. 9.20 mellette, ellene, elutasítottuk. 9.21 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 221-es, mellette, elfogadva. Tehát 21 nagyon, nem. 223-asra szavazunk mellette. Köszönöm, elfogadva. 224 mellette, szintén az előadótól ellene elutasítva. Ellenőrizzük a 224-es, megnyitom a szavazást. Elnézést kér az elnök, a titkárság fejezte a figyelmemet, hogy a 224-esre nem kell szavaznunk, mert okafogyottá vált. A 225-ösről sem szavazunk, a 226-os mellett azonban kiszavaz. Köszönöm, elfogadva. 227-es előadó módosítója mellette, elfogadva. 228-as mellette, köszönöm, elfogadva. 229-es mellette, elfogadva, 230-as mellette elfogadva. 924-es mellette ellene elutasítva. 231-es mellette köszönöm elfogadva. 922-ös eh, nem, 925-ös mellette ellene Megnyitom a szavazást a 925-ről és 926-ról, ezek azonosak, lezárom a szavazást. Elutasítva. 927-es mellette elfogadva. 232-es Nem, hanem a 929-ről szavazunk mellette. Ellene elutasítva. 236 mellette elfogadva, 236-os mellette elfogadva, 237-es mellette elfogadva, 931, nem, ez okafogyottá vált, 932 mellette ellene elutasítva. 933 mellette ellene elutasítva. 934 mellette ellene elutasítva. 935 mellette ellene elutasítva. 236-os, 936 mellette, köszönöm, elfogadva. 938 mellette, köszönöm, elfogadva. 939 mellette, köszönöm, elfogadva. 939 mellette, tehát de most következik a 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, de elnézést, ezzel kapcsolatban van egy szóbeli módosító is, a a szó. Ami a 13-as kompromisszumos javaslatot illeti, mi szeretnénk az egyes rész negyedik pontját törölnénk, a mondatok kezdve, hogy a jelentést kísérheti a kompanit. A risk of contamination így szeretnénk ezt törölni, mert úgy gondoljuk, hogy az árnyék előadók ülését múlt szerdán másban állapodtunk meg, és nincs szükség erre a erre erre a, a jogszabályalkotási javaslatra. Przepraszam. Sprzeciwu otwieram głosowanie nad kompromisem. Elnök, senki sem ellenzi ezt, megnyitom a szavazást a 13-as kompromisszumról, benne a, a módosítóról is, tehát a szóbeli módosítót beleértve, bárki ellenzi ezt, öni az a 300-as, a 13-as módosított szóbeli módít, módosító nélkül az eredeti formájában szeretnénk meghagyni. E, e, pan... Jól értem, hogy, hogy megfelelő számú képviselő támogatja ezt a frakciójában? Akkor a 13-as kompromisszumról szóbeli módosító nélkül szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást, tehát a szóbeli módosító nélkül. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, köszönöm. Elfogadtuk. 952-es mellette, köszönöm, elfogadva. 954-es mellette. Ellene. Elfogadva. 955 és az ezzel azonos módosítók mellette. Ellene. Elfogadva. 959, de nem előbb ellenőrzik a 955-öt elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyértelmű volt. 972-ről szavazunk most. Köztinger asszony módosítója mellette. Ellene Hölgyeim és uraim, erről megnyitom elektronikusan a szavazás 972. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 973-as és 974-es mellette ellene elutasítva. 242 az előadó módosítója mellette ellene elutasítva. 971 mellette ellene elutasítva. Következnek a mellékletek. Blokkban szavazunk. Az egyes mellékletről mellette elfogadva. NV módosító 89-es mellette elfogadva. Most pedig 5 perc szünetet tarthatunk, hogyha ezt szeretnék. De először ellenőrizzük az MV89-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig 5 perc szünet. Demokratikus döntést hoztam arról, hogy 5 perc szünetet tartunk. Thank you. Proszę Państwa, czas przerwy minął. Wracamy do. Panie és Uraim, a szünetnek vége, folytatjuk a munkát. Kettő ötven ötös módosító következik. Tehát folytatjuk a munkát, 255. Mellette, ellene, elutasítva. Kilenc, 79 mellette, elfogadva. 256-os mellette, elfogadva. 980 és a vele azonosak mellette elfogadva. 963 mellette ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 983-at, megnyitom a szavazást. 983-ról szavazunk. Lezárom a szavazást. 983-ról. Elutasítva. 984 mellette. Ellene. Elutasítva. 985 és a vele azonosak mellette. Elfogadva. 988 mellette. Elfogadva. 989 és 990-es mellette ellene elfogad, eh, elutasítva. 993-as mellette elfogadva. 997-es szóbali módosítóval André úrtól. Öné a szó. Köszönöm. Megint csak egy szóbeli kiegészítésről van szó a, a tradicionális orvosságokkal kapcsolatban növényi alapú nyers anyagok. Köszönöm szépen. van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Akkor szavazunk a módosítóra, a szobali módosítása mellette elfogadva. az ezredik módosítóról szavazunk mellette, ellene elfogadva. De nem ezt elektronikusan is szav- ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ezres módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazati többséggel. 1001-es mellette ellene elutasítva. 1002 mellette ellene elutasítva. 1003-as mellette ellene elutasítva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 1008-as mellette. Elfogadva. 1009 as mellette. Elutasít. Ha, ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 260-as mellette. Elfogadva. 261 mellette. Köszönöm. Elfogadva. 262-es mellette. Elfogadva. 264 mellette elfogadva. 265 mellette, elfogadva. 266 mellette, elfogadva. 267 mellette, elfogadva. 267-esről szavazunk. Nem, ez okafogyottá vált. 15-ös kompromisszumról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenhatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 271 mellette, ellene, elutasítva. 272 mellette, ellene, elutasítva. 273. De előtte ellenőrizzük a 272-t, megnyitom a szavazást, azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. Leszárom a szavazást. Igen, elutasítva. 273-as az előadótól mellette elfogadva. 274 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1032-es mellette elfogadva. 1034, 35, 1035 mellette ellene elutasítva. 1036-os mellette elfogadva. 275 az eladótól mellette elfogadva. 1036 as mellette elfogadva. 276-os mellette elfogadva. 1038-as, 1039 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazattal. 276-os mellette elfogadva. 278 mellette elfogadva. 279 mellette elfogadva. 280 mellette elfogadva. 1040, 1041 mellette, ellene, elutasítva. 281 mellette, elfogadva. 282 mellette, elfogadva. 283 mellette, elfogadva. 284 az előadató, ez is elfogadva. 1042, 1043 mellette, Nem, az elnök korrigálja magát, 285-ről szavazunk, elvette, elfogadva. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 287 mellette, ellene, ellenőrizzük ellenőrizzük a 287-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1050-es. Mellette. Elutasítva. 1051-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 289 az előadótól mellette. Elfogadva. Következik az MV módosítója mellette, mellette, ellene. MV95-ös módosító. Ellenőrözzük az MV95-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az 1069-es. Mellette, ellene, elutasítva. 294-es előadótól. Mellette. Ellene. Elfogadva. Ellenőrizzük a, a 294-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik. Ezer hetvenes. Mellette ellen elutasítva. 1071-es mellette elfogadva. 295 295-ös mellette ellene elfogadva. De ezt ellenőrizni kell, 295-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. MV98 mellette ellene elutasítva. 1072-es mellette ellene elutasítva. 296 mellette ellene elfogadva. 1073-as. De előbb ellenőrizzük a 296-ot, megnyitom a szavazást. 296-ról szavazunk, lezárom a szavazást. elfogadva. Kettő mellette elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elzárom a szavazást. Köszönöm, elfogadva. 1077-es mellette elfogadva. 299 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 299-ről. Lezárom a szavazást. elutasítva. 1080-as módosító következik, mellette elfogadva. 300-as mellette elfogadva. 1081 mellette ellene elutasítva. 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 304-es. Mellette, ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük a 304-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 94 es mellette Egnyú kollégája azt szól. Valaki az előző szavazás ellenőrzését kérte, ezt meg is tették, de időben nem láttuk az eredmény, és változott az eredmény. Most látjuk, de nem lehet ezt időben kielezni, hogy mi az eredmény? Okej. Okay. Przechodzimy do poprawki 1094. Kto jest za? Kto jest... 1094-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 1095 mellette ellene tart, elutasítva. 1096 mellette elfogadtuk. 1097 mellette ellene. Ezt is géppel ellenőrizzük, tehát az 1097-est megnyitom. Lezárom. Przyjęta. Przechodzimy do popraw. Ezt elfogadtuk. 1099 mellette e, e, ellene elutasítva. 1100 mellette, és az ezzel megegyezőek elfogadtuk. 305 raportőrtől mellette, ellene elfogadtuk. 1106 mellette, mellette tehát, ellene ezt is képpel ellenőrizzük, 1106-ost. Nekem buszolom. Lezárom. Odzsucona, Przechodzimy do... Elutasítottuk. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Bezárom. Poprawka przyjęta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 Lezártam a szavazást, és akkor ezt megszavaztuk, viszont megyünk tovább a 24-es kompromisszumhoz, amit megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie nad kompromisem 24. Lezárom. Ezt is megszavaztuk, és jön az NV 109. Mellette, ellene, elutasítva. 1000 1121 mellette ellene elutasítottuk. 1122 elutasítva. NV 110 mellette ellene elutasítva. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát 25-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Przechodzimy do poprawki NV 115. NV 115 mellette, ellene, e, elutasítottuk. 1140 elutasítva, 1141 mellette, ellene, ezt is géppel ellenőrizzük, tehát 1141-est megnyitom a szavazást. Lezárom. Odrzucona. Elutasítva. 1142. 1142 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 1146 mellette. Ellene. Elutasítva. 1143 mellette, ellene, elutasítva, 1144 mellette, ellene, ezt is leszavaztuk, Ezer 1147, 45 mellette, ellene, Nézzük meg, tehát 1145. Zárom. Zamykam usuwanie. Odrzucona. Ezt elutasítottuk. 1148 mellette ellene elutasítva, 1149 mellette mellette tehát Elfogadtuk. Köztinger asszony, valami probléma? Poprawki NV 118. Poprawka NV 118 mellette, ellene, elutasítva. 1151 mellette, el, el, elutasítva. 119 mellette, elutasítva.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 Szeretnénk a 150 kilométerrel kapcsolatos részt kiszedni a szövegből. Tehát a farmtól számított 150 kilométeres sugarú kör, ez kerüljön ki, és egészen a e, legperiférikusabb régiókig kerüljön ki, tehát a szövegből. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek ellenvetése? pytanie pana posła, tak? Bardzo proszę. Signor Presidente, io, mm, noi non siamo fa... Mi nem támogatjuk ezt a szóbeli módosítót, meg akarjuk tartani a távolságot. A szövegben máskülönben maga a koncepció veszti el értelmét. musi sprzeciwić, minimum trzy osoby. Nos, hárman kell, hogy ellenezzék. Látok három embert? Látok. Most már igen. Köszönöm. Tehát az eredeti formájában szavazunk a 26-os kompromisszumról. Természetesen eh, nyilvánvalóan eh, eh, támogatnunk kell az demokráciát, ugyanakkor nálam, a mi régiónkban a 150 kilométer hogyha ezt bent tartjuk, akkor én a kompromisszum ellen fogok szavazni. Én tudom, hogy máshol más jelent a 150 kilométerre. Ezt el akartam mondani. Köszönöm. Köszönöm. Hát több mint három ember ellenezte a szóbeli módosítót, ami azt jelenti, hogy nem fogadhatjuk el a szóbeli módosítót, és az eredeti formájában kell szavaznunk róla, tehát megnyitom a szavazást. Ott jelen Głosuję. megnyitom a szavazást. Zamykam. Dziękuję. Lezárom a szavazást. És e, ezzel ezt elfogadtuk. Nos, Megyünk tovább. 1158. E, Ki támogatja, tehát az 1158-at mellette ellene elutasítva. Következő. 122 MV mellette elutasítva. 1159 mellette ellene elutasítva. 1160 mellette, ellene, elutasítva. 1161 mellette, elfogadtuk. 1162 mellette, ez kiesik, bocsánat, 1163 mellette, ellene, elutasítva. NV 123 mellette, ellene, elutasítva. NV 125 mellette, ellene, elutasítva. 1165 mellette, ellene, elutasítva. NV 126 mellette, ellene, elutasítva. 1166 mellette, ellene, elutasítva. Megyünk tovább, 26-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Okay, eh, Mielőtt. Jest, jest, jest, e, przechodzimy do, do poprawki NV 129. Kto jest? NV 129. NV 129, elfogadtuk. 1173 mellette elfogadtuk, 1174 mellette ellene elutasítottuk. Akkor ellenőrző szavazás lesz az 1174-ről. Megnyitom. Én azt mondtam, hogy elutasítva, nem teljesen értettem, hogy ki akarta és miért ellenőrizni. Mindegy. Köszönöm. 313 mellette elfogadtuk. 1175 mellette tehát 1177 mellette ellene attól tartok el van utasítva. Következő 189. 1189. Kto jest za? Kto jest 1189 mellette ellene e, elutasítva. 1190 nem elfogadtuk. N 1190 mellette szerintem elfogadtuk. Akarják ellenőrizni? Nem. NV 133 mellette, ellene, elutasítottuk. NVH 134 mellette, elfogadtuk. Kom 27-es kompromisszum. Szobányja. Megnyitom a szavazást. a głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk. Következik. 1192 mellette, ellene leszavaztuk. 1193 mellette, ellene leszavaztuk. NV 136 mellette, ellene elutasítva. 315 mellette elfogadtuk. 1194 mell és az ezzel azonos mellette elfogadtuk. 1195 mellette ellene jár úr. Akkor ki van mellette? Ellene. Elutasítva. 1199 mellette, ellene, elutasítva. 1200 mellette, ellene, elutasítva. A 28-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Zárom a szavazást. Przechodzimy do poprawki. Elfogadtuk. 1205. Kto jest za 1205? 1205 mellette, ellene, ellenőrizzük, 1205 megnyitom. Zárnékem głosowanie. Lezárom. az odrzucona, odrzucona 20. E, utasítva, 26-16 e, arányban. 1206 mellette elfogadtuk. 1208 mellette elfogadtuk. 1209 mellette elfogadtuk. 1210 Andrea úr, Engnyi úr, és 1205 én nem szavaztam, nem tudom, hogy hogy szavaznak az emberek, szerintem az egész kezd elég botrányos. Ma, może tak być, ale są koordinátor. Nos, lehet, hogy önnek igaza van, de önnek is van koordinátora és árnyék előadói, és ők mutatják, hogy hogyan kell szavaznia, amennyiben hisz a koordinátorának és az árnyék előadójának, akkor szavazólista nélkül is tud szavazni, és azt gondolom, hogy hiszünk általában a koordinátorunknak, meg az árnyék előadónknak. And I do believe in myself. Én vagyok a koordinátor, és természetesen magamban hiszek. <laughs> Panie pośle, mam nadzieję, i powinien pan... Nos, azt reméltem. És ez azt is jelenti, gondolom, hogy akkor a frakciónak ön mutatja, hogy hogyan kell szavazni, vagy az árnyék előadó tudja ezt megtenni, mert az árnyék előadók általában tudják, hogy mi történik. Tehát 1210 mellette e, elfogadtuk. 1211 mellette elfogadtuk. 1212 az kiesik. És most jön az 1223. Tehát 1223 mellette. To jest za. To jest przeciw. Ellene. Ellenőrizzük. 1223. Megnyitom. Zamykam głosowanie. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 1224 és az ezzel megegyező 1225 ki van mellette, elfogadtuk. 1228 1228 ki van mellette, elutasítottuk. NV ki van mellette, ellene elutasítva. Raportőr 318-asa mellette elfogadtuk. 319-es mellette elfogadtuk. 1229 ki van mellette, ellene elutasítva. 1230 ez kiesett, 1231, ki van mellette, ellene, elutasítva. 1232, mellette, ellene, elutasítva. 1233, mellette, ellene, elutasítva. 1234, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 1235 mellette ellene elutasítva. NV következik 143 mellette ellene elutasítottuk. 1236 ki van mellette elfogadtuk. 1237 mellette elfogadtuk. 1238 mellette elnézést, 320-as jön most. Mellette, ellene, elutasítva. 1240 mellette elfogadtuk. 1244 mellette ellene Ezt is meg kell nézni, tehát az 1244-est ellenőrizzük. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1245, ki van mellette? 1246 mellettem Okay. Pop, which one? Okay. Three, wait, three, uh, uh, three, one, uh, nine. What is? Három tizenkilenc? Kérdi az elnök. Ezerkétszázötven. 1250 kitámogatja Köszönöm, elfogadtuk. 1254, ki támogatja, elfogadtuk. 1257, ki támogatja, ki van ellene, elutasítva. 1258 mellette, ellene, elutasítva. 1259 mellette, ellenem, tovább lépünk az NV 148-ra, mellette ellene elutasítva. 11261 mellette ellene elutasítva. 1262 mellette ellene elutasítva. 1263 mellette ellene elutasítva. 1264 mellette elfogadva. N 149 mellette elfogadtuk. 1265 mellette elfogadtuk. 1266 mellette elfogadtuk. 1267-es mellette elfogadtuk. 1270 és 71 mellette elfogadtuk. 1272 mellette elfogadtuk, 1273-as mellette elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 322 kitámogatja, elfogadtuk. 323-as mellett elfogadtuk, 1280-as elfogadtuk. 324 mellette elfogadtuk. MV 120 550 és a többi azonos elfogadtuk. 1283-as mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük le az 1283-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 1280, 1251 mellett, 151 elfogadtuk. 1284 és 1286 elutasítva. Envi 152 mellette ellene elutasítva. 1287-es, ki támogatja, ki el van ellene elutasítva, 1288 mellette ellene elutasítva. 325 mellettem, ellene elfogadtuk. 326 mellettem, elfogadtuk. 327 mellette, elfogadtuk. 328 mellette elfogadtuk. 329 mellette elfogadtuk. MV 153-as mellette ellene elutasítva. 330 mellette elfogadtuk. 331 mellette ellene elutasítottuk 1289 nem kell, de hát akkor ellenőrizzük le, rendben van, a 331-ről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Akkor megváltoz, másként gondolják most kollégák? Lezárom a szavazást, elutasítva. 1289 mellette ellene elutasítva. MV 154 mellette ellene elutasítva. 1290 mellette ellene elutasítva. MV 155 mellette ellene elutasítva. 1291 mellette ellene elutasítva. MV 156 mellette ellene elutasítva. MV a kettes melléklet elutasítva. 332 mellette elfogadva. 1292 mellette elfogadva. 333-as mellette elfogadva. 1293 mellette elfogadtuk. 334 mellettem elfogadtuk. 335 mellette ellenem elfogadtuk. 1296 mellette elfogadtuk. 1297 elfogadtuk. 338 mellette elfogadtuk. 339 mellette elfogadtuk. 1298 mellette ellene elutasítva. 1299 mellette ellenőrizzük le az 1298-ast. Megnyitom a szavazást az 1298-asról. Megnyitom a szavazást. Mondtam, hogy el, elutasítva, de hát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1299 mellettem, elfogadva. 340 mellette, ellene. Elfogadtuk. 341-es, szintén az előadói mellette, ellene elutasítva. MB 158 és az 1300 meg az 1301-es mellette elfogadtuk. 1302 mellette ellene elutasítva. 342-es mellette elfogadtuk. 343-as mellette ellene elutasítva. 1303-as mellette ellene elutasítva. 344 mellette ellene elutasítva. 1304 mellette elfogadtuk. 1306 mellette. Nem, mondja az elnök 1307-es mellette elfogadtuk. 345 mellette elfogadtuk. 1308 mellette elfogadtuk. 1309 mellette elnézést, akkor a, a 13-13-asról szavazunk. Denano úr ö, módosítóiról mellette ellenem tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 1003 14 mellette ellene elutasítva. 1315 mellettem, ellenem, ellenőrizzük le. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de az 1315-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 346-os, elfogadva 13-16, mellette, ellene, elutasítva 13-17, mellette, ellene, elutasítva 13-18, mellettem, ellene, elutasítva 13-19, mellettem, elfogadtuk. 13 27 elfogadtuk, 347-es elfogadtuk. es Bocsánat, a 350-esről szavazunk. 350-esről szavazunk, ki támogatja? Köszönöm, elfogadtuk. 352-es mellettem. A tolmácsolás maradhatott ki az egyik nyelvem, de most már működik megint. Tehát 352-es kitámogatja. Köszönöm, elfogadtuk. 353-as mellettem. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 355-ös mellettem, ellene. Elutasítva. 356 mellette, ellene. Elutasítva. 357-es mellette, ellene. Elutasítva. 358 mellette, ellene. Elutasítva. 359 mellette ellenem elutasítva. Egyes mellettem elfogadtuk. 360 mellettem elfogadtuk. 361 mellettem elfogadtuk. 362-es mellettem ellen elutasítottuk. Kettes módosító mellettem elfogadtuk. MV egyes módosító, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást az MV1-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazat egyenlőség mellett. Hármas módosító mellette, elfogadtuk. 364-es mellettem. 366-os mondja, javít az elnök. 366 mellettem, ellenem, elutasítva. 367-es mellette, ellene, elutasítva. MV 2-es mellette, elfogadtuk. 4-es mellette, elfogadtuk. tovább is megyünk a hatos módosítóhoz. Ki támogatja a hatosat? Ki van ellenem? ellenőrizzük le, a hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 73 as mellette elfogadtuk. 374-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 375-ös mellette Bocsánat, ez okafogyottá vált. 389-es tehát a 389-esről szavazunk. Ki támogatja, ezt elfogadtuk. 12-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. Három kilencvenegy. Ki támogatja? Elfogadtuk. 393-as mellette elfogadtuk. 394, kitámogatja, elfogadtuk. NV 9, kitámogatja, ki van ellene, elutasítottuk. 10-es módosító mellette, NV 10-es mellette, ellene. Elfogadtuk. NV 10 elfogadtuk. MV12 mellette ellene elutasítva. 396-os mellette ellene elfogadtuk. 397 kitámogatja, elfogadtuk. NB13-as mellettem. Köszönöm, elfogadtuk. 398 mellettem. Elfogadtuk. 399 mellettem. ellene elutasítottuk. Tizenhetes. Tizenhetes módosító Erről nem szavazunk. 411 Kaputó úr módosítója mellette ellene elutasítva. 4 12 es mellette elfogadtuk. MV 15 elfogadtuk. 18 mellette ellene elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 18-ast, megnyitom a szavazást. A 18-as módosítóról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4-14 mellette ellene elutasítva. 4-16-os mellette ellene elutasítva. 417-es mellettem elfogadtuk. 418 mellette elfogadtuk. 419 mellettem ellene elutasítottuk. 420-as mellette ellene elutasítva. 421 mellette ellene elutasítva. 20-as módosító mellette elfogadtuk. 422-es mellette elfogadtuk 426, mellette ellene. Hát ezt ellenőrizzük le. A 426-osról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 727-es mellette ellene elutasítva. 4.30-as következik. Nem. Vissza magát az a MV16, nem, mégse. 24-esről szavazom. Mellette elfogad. Most következik az MV16-os mellette elfogadva. 432-es mellette. Köszönöm, elfogadva. Négy négyes mellette. Ellene. Elutasítva. Négy négy négy mellette lenne elutasítva. 445, 445-ös módosító, Kaputó úrtól. Nem, nem szavazunk erről. 447 Buda, Dáncsila módosító, elfogadva köszönöm. 448-as mellette ellene elutasítva, 449 mellette ellene elutasítva, 451 mellette ellene elutasítva, MV19 mellette ellene elutasítva, 452 mellette ellene elutasítva, 453 mellette ellene elutasítva, 454 mellette, ellene elutasítva. 455 mellette, ellene elutasítva. 32-es. Az előadó jelentése mellette elfogadva. 462 mellette elfogadva. 463 mellette ellen elutasítva. 474 mellette ellene elutasítva. 465 mellette ellene elnézést, ez okafogyott. Okafogyottá vált. Úgyhogy következik a 470-es módosító mellette. Mellette, 470 mellett, ellene, elutasítva. MV22 mellette el, elfogadva. 471 mellette ellene elutasítva. Négy hetvenkilenc, ugye? Négy hetvenkilencről szavazunk. Mellette, ellene, elutasítva. 40-es mellette, ellene, elutasítva. 481 mellette, el, elfogadva. 42-es mellette, ellene. Ellenőrizzük, 42 es elektronikusan megnyitom a szavazást. 42-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 482 mellette ellene elutasítva. mv 23 as mellette elfogadva. mv 24 mellette ellene elutasítva. 483 mellette ellene elutasítva. 484 mellette elfogadva. 43-as mellette elfogadva, 25-ös, MV25 mellette, elfogadva. MV26 mellette, elfogadva. Négy kilencvenes mellette, elutasítva. MV27 mellette, ellene elutasítva. Most pedig a jogalkotási javaslatról módosít, és a módosítókról szavazunk. Név szerinti szavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Elfogadva. Most pedig a jogalkatási állásfoglalás javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Most pedig a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatról szavazunk. 73-as szabály értelmében kerül sor ezekre tárgyalásokra, illetve a tárgyaló csapat összetételéről is szavazunk. Az előadó úr lesz a vezetője ennek a csapatnak, tehát megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást. Hölgyeim és uraim, elfogadtuk a jelentést. Úgy gondolom, Holzling úrnak itt az ideje, hogy megadjuk a szót. Illetve, hölgyeim és uraim, vannak még további dolgok, amelyekről szavaznunk kellene, de mégis azt gondolom, hogy Holzling úr talán szót szeretne kérni. Szeretne szólni? Igen, csak szeretnék köszönetet mondani, még ha kezdetben egy kis irritáció volt tapasztalható, de én ezt megbízásként veszem, hogy tovább javítsuk a munkát a tárgyások során. Köszönöm szépen a nagy fokú támogatást. Köszönjük szépen. Köszönet az előadónak és az árnyék előadónak, hiszen nagyon nehéz munkát végeztek, nagyon jelentős, és politikai szempontból is egy nagyon fontos és nehéz dosszéről volt szó. Még egyszer köszönet mindenkinek, a titkárságot, a tanácsadókat, és illeti ez a hála, hiszen mindenki nagyon nehéz munkát végzett. Most pedig az előadó úr a tárgyaló csapatot fogja vezetni, de nyilvánvalóan elfogadjuk a Egnyú és Nikolson úr és a többiek által tett észrevételeket annak érdekében, hogy e, jövőben elkerüljük a lehetséges problémákat. Most pedig két rövid szavazás következik. Hetes napi rendi pont. Védzáradék és a VEM kedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kiátszás ellenes mechanizmus végrehajtására szóló Európai Parlamentos Tanácsi rendet a Moldovai Köztársasággal Dancsila asszony az előadó kíván-e szólni. Köszönöm szépen. Nem kerültek módosítók benyújtásra maradtunk a bizottság javaslatánál. Köszönet az árnyék előadóknak. Köszönöm szépen. Az illetékes szakbizottságot inta. Ki támogatja ezt a véleményt, ellene ki szavaz? Elnézést. Elektronikusan kell erről szavaznunk, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Gratulálok az előadónak. Következő hasonló megállapodás Grúziával. Nekov, az kolléga az előadó, szeretnél szót kérni. Köszönöm szépen. Egyértelmű, problémamentes, módosítómentes, vélemény nincsen semmiféle vitatott pont, illetve egy módosító van, de nem hiszem, hogy igazából releváns lenne a javaslattal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat megfelelő, és azt kellene támogatnunk. Köszönöm szépen. Palacsak úr módosítójáról szavazunk akkor először. Mellette elfogadva. És akkor a véleménytervezetről ezzel a módosítással eh, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, gratulálok az előadónak. A szülés ezen részét ezzel lezárom, következik a koordinátorok ülése. A többiekkel pedig délután háromkor találkozunk. Addig mindenki élvezze jól megérdemelt pihenését. Köszönöm a támogatásukat, illetve a segítséget a szavazás során.